problémás lenne. A spanyolokkal beszélve azt hallottam tőlük, hogy a letelepült státusz igazából semmiféle no, rendes jogot, joggal nem ruházza fel őket, őket akkor, hogyha megállapodás nélkül lépnek ki az Európai Unióból. Képzeljük csak magunkat azok helyébe, akik ilyen bizonytalanságban élnek, hogy maradhatnak-e az Egyesült Királyságban, és igen, milyen feltételek mellett. Az Európai Uniónak meg kell védeni az uniós állampolgárokat, mert úgy tűnik, hogy a britek ezt nem teszik meg. Nekünk kell javaslatot tenni, és el kell kerülnünk a megállapodás nélküli Brexitet minden áron, ez katasztrofális lenne minden európai polgár számára. Köszönöm! Köszönjük, egy percre Reintke asszonynak adok szót. Kedves kollégák, legyünk őszinték. Sokan fáradtak már, belefáradtak a Brexit folyamatba, tovább akarnak lépni. Azt gondolják, hogy ha nem adjuk meg a meghosszabbítást, akkor végre kilépnek a britek, és már nem kell foglalkozni ezzel az egésszel. Brexit, ami annyi fejfájást okozott az elmúlt években. De kollégák, ha nem adjuk meg a hosszabbítást, hogyha megállapodás nélkül lépnek ki a britek, akkor nem ér véget a rémálom. Sőt, az Írország és Észak-Írország közötti probléma nem oldódik meg, a költségvetési probléma nem oldódik meg, az uniós és brit állampolgárok jogainak ügye szintén nem oldódik meg. Kollégák tehát rövidlátók lennénk, hogyha igyánánk el szolidaritást kell mutatnunk azokkal szemben, azon britekkel szemben, akik az utcára vonultak, és azt kérik tőlünk, hogy adjuk meg a hosszabbítást annak érdekében, hogy a padhelyzetből kilábaljunk, és a jelenlegi problémás helyzetre megoldást találjunk. Köszönöm. I think you get the prize for sticking. Exactly. Pontosan egy perc, öné az első díj, Reinke asszony. Következő hozzászólunk, Krasnyodebski úr. Egy perce van pani przewodnicząca! köszönöm elnök asszony hallgattam a vitát és felmerül a kérdés hogy milyen következtetést vonhatunk le mindebből. Az én következtetésem a következő. Egy szomorú forgatókönyvre kell felkészülnünk. A megállapodás hiányára egyesek ezt nem akarják, de vannak jelek, amik erre mutatnak. Ezen történelmi pillanatban felelősséget viselnek egyesek ezért a katasztrófáért, amelynek mértékét még nem lehet előre látni, és mind a két felett felelősség terheli. Azt hiszem, hogy ezt Juncker és Barnier urak is pontosan tudják. Remélhetőleg újra felveszik majd a tárgyalások fonalát, és ezen következményeket meg lehet akadályozni, amelyek fenyegetnek minket. A probléma elhalasztás, vagy a végtelenségig halaszgatása bizonytalanságot és káoszt eredményez. Kérem tehát, hogy az elmondottak megfelelően járjanak el. Másfél percben Rangel úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Egyértelmű, hogy nem mi akartuk az Egyesült Királyság kilépését, és még hogyha sajnálatosnak is tartjuk, tiszteletben tartjuk a brit nép döntését. Minden tárgyalásra az együttműködés és a jó jóhiszeműség jegyében került sor. A lehető legjobb megoldást kerestük mindkét fél számára. A brit párnyaló partnereinek jó hiszeműségről tett tanul bizonyságot Michel Barnier csapata az európai vezetők mindig tiszteletben tartották a britek jogait. Hogyha nem így történt volna, az sajnálatos és meg kell, hogy vizsgáljuk a javaslataikat, hogyha van javaslatuk, és nyitva állunk a határidő elhalasztása iránt is, de eh, kérjük a kölcsönösséget. Itt az idő, hogy eh, Johnson úr javaslatot tegyen. Eh, nem lenne jó, hogyha amerikai szuperhősnek gondolná magát a populáris irodalmi figurákhoz hasonlítva küzdene, amire szükség van, az nem Hulk durva ereje, hanem Harry Potter agyafurtsága és intelligenciája. Az amerikai Hulkot tegyük félre elnézést, igazságosnak kell lennem, sajnálom, de kifutott az idejéből, mondja az elnök. Rangel úr Habib úr kérdést tenne fel önnek, elfogadja, akkor 30 másodperc áll rendelkezésre a kérdésfeltevésre, és aztán a válaszra. Habib úr, bekapcsolt. Három éve hallgatjuk, hogy az EU szabályok alapján működő rendszer. Rangel úr azt állította, hogy az EU felkészült arra, hogy másfajta kilépési megoldást is megtárgyaljon, és ne legyen benne esetleg backstop. de a 12 pont a megállapodás tervezetben, ami az október 31-i határidőt tartalmazza, nem tesz lehetővé új megállapodást. Tehát hogyan gondolja ezt a megközelítést? a kérdés feltevésre 30 másodperc elteltével került sor, úgyhogy nem kérem, hogy válaszoljon rá. Moreno Sánchez, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Az Egyesült Királyság káoszba süllyed majd, ha a hard Brexit következik be. Ez egyes politikai vezetők felelőssége, akik becsapták a polgáraikat, és a saját demokrációk pillérét ingatták meg, zárván a brit parlamentet. Ez tehát nagyon súlyosan károsítja majd az összes európai polgárt, főleg a briteket. A spanyol delegáció elkötelezetten kiáll a mai állásfoglalásunk mellett nemet mondunk a hard Brexitre, és igent a rendezett kilépésre, amely megállapodásokon alapul, melyet, melyekkel mind a 27 tagállam egyetért. Ezek nem tárgyalhatóak, ezek a jogokat garantálják, és a polgáraink védelmét védik a békét Írországban, és elkerülik a fizikai határ visszaállítását Észak-Írországban, garantálják ezen kívül a belső piac integritását. Kedves kollégák, kevés időm van, fel hívást intéznék, tehát a brit felelősökhöz, hogy változtassanak irány. Sajnálom lejárt az ideje, köszönöm. Most pedig egy percben Bér asszonynak adom meg a szót. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, a no deal Brexit forgatókönyve valós. Néhány embert leszámítva mindenki egyetért ebben a házban, hogy katasztrofális lenne ennek a következménye az Egyesült Királyságra és a különböző területeire nézve egyaránt. Én nagyon nagyra értékelem a bizottság friss javaslatait, mi szerint a KKV külön támogatást kapnának ebben az esetben, ezt átfogóan kell megtenni de mindenek előtt őszintén gratulálok a brit kollégáknak a brit parlamentben határozottságukhoz, hogy helyre tegyék a miniszterelnököt, hogy dolgozzon a megállapodáson, vagy adjon második lehetőséget az EU-ból kilépés eldöntésére. Bízom benne, hogy így lesz, és Isten óvja az Egyesült Királyságot. One minute, Egy percben, Bitó úr. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! az Egyesült Királyság megállapodás nélküli kilépését nem zárhatjuk ki novembertől az európai mezőgazdaság és halászatot érő hatások jelentősek lennének, de ezt ne, nem mérték igazán még fel. A marhahús, a bor, a töményszesz esetében súlyosak lennének a hatások, de még nem látunk tisztán. A Mm, marhahús előállítók már így is a szakadék szélén vannak, ahogy Fenegan kollega említette. 50 millió eurós támogatást kell adni neki 2020-ban. Hogan úr aggodalmai legitimek. Az Európai Bizottság tehát sürgősen tervezetet kell, hogy benyújtson az összes a Brexit által hátrányosan érintett európai gazda megsegítésére. Köszönöm. Köszönöm. Egy percben Vrecinová asszony következik. a tento Köszönöm, elnök asszony. Kevesebb mint másfél hónap múlva sor kerül a Brexitre itt az ideje, hogy ez, eh, e fölött napirendre térjünk. Még akkor is, hogyha sokan itt ebben a házban a közvetlen demokráciát nem tartják túl sokra, pedig egy népszavazásnál eh, szebb megnyilvánulási formája a demokráciának nem nagyon van. A fennmaradó időt arra kell használni, hogy a hard Brexitet eh, megelőzzük, hiszen ez káros lenne nem csak az Egyesült Királyság számára, hanem az ö, eh, ö, eh, egész EU, EU számára ö, és az állampolgárok számára is. Egy megállapodás elfogadásához mindkét félnek rá kell bolintania. Az elég világos, hogy a backstop jelenlegi formája nem elfogadható a britek szemre, akkor változtatni kell rajta. De Lange asszony kap szót másfél percben. Yes, thank you, Madam Chair. Igen, köszönöm. Elnök asszony, hogy ön is nagyon jól tudja. Annak idején azért kezdtem politizálni, mert a szájs körönfájás ügyében úgy éreztem, valamit tennem kellett. Ez érintette Hollandiát, Franciaországot, az Egyesült Királyságot, az ön hazáját, Írországot is az évszázad elején százezer éve millió számra miszárolták le azokat az állatokat, amelyekkel szemben be lehetett volna őket oltani. Vidéki területeken hiába kiáltottak fel az emberek, valahogy nem jutott el a hangjuk Westminsterig. Tehát pont az Európai Parlament volt az, aki az európaiak és a britek érdekét is képviselt annak érdekében, hogy változtassunk ezen a politikán, és együttműködve Northumberland-től hogy megoldást találjunk. Ha előre tekerjük az időkerekét 20 évvel, akkor azt láthatjuk, hogy az Európa párti, konzervatív pártiakat kirakták a saját pártjukból azok, akik még csak részt sem vesznek itt a vitán, Westminster ideglenesen zárva, ezért nekünk kell képviselni a britek érdekeit is, nem csak az európaiakat is. És a többség, barátaim, a britek többsége akár csak ennek a háznak a többsége nem akar megállapodás nélküli kilépést. Nem fogjuk elfogadni azt, hogy hozzáférjenek a belső piachoz, miközben a környezetvédelmi normákat nem akarják betartani, az állatjóléti normákat nem akarják betartani, illetve a pénzügyi ellenőrzést nem akarják tartani. Northumberland és a frizlandi gazdák megmondják majd, hogy miért gondoljuk így. Köszönöm, egy percben Kumpulennatri asszony következik. Tisztelt elnök asszony, tagság gal vagy anélkül a britek eh, Európában maradnak. A különböző tagállam képviselőiként eh, mi úgy érezzük, hogy eh, fontos ez a kérdés, és a brit kollégákkal szeretnénk együttműködni. A parlamenti képviselők mindenütt úgy érzik, hogy a demokrácia alapértékeit meg kell védenünk, meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy hogyan tovább. A parlament akaratának a többségét képviseli a kormány, Nyugat-Európán ez bevett szokás. Valahogy, mintha ez nem működne az Egyesült Királyságban, elvileg nem kellene aggódnunk, de, és ez egy nagy de, úgy tűnik, hogy Boris Johnson miniszterelnök úr elveszi az irányítást a parlamenttől, elveszi az irányítást a britektől. A brit vezetés a megállapodás nélküli kilépés gondolatával játszadozik, egyre inkább kemény vonalasakká válnak. Nekünk az Európai Unió részéről um, nyugodtnak és egyesültnek eh, kell maradnunk, hiszen ha hosszabbítást kérnek, akkor adjuk meg nekik, talán akkor rendet tudnak rakni, mert most elég nagy a rendetlenség az Egyesült Királyságban és a fejekben is. Következik Csaráncova asszony paní předsedající köszönöm szépen elnök asszony nem fogom megismételni mindazt ami elhangzott úgy gondolom hogy a többségünk nem akarja a brexitet és egyesek abban bíznak hogy nem is fog bekövetkezni az a brit miniszterelnök szívesen a szakadékba löki a az Egyesült Királyságot, annélkül, hogy megállapodást kötne. Az Európai Bizottságnak mindenképpen fel kell készülnie erre a forgatókönyvre. A bizottságnak, a tagállamoknak vésztervel kell rendelkezniük az EU cégei, vállalkozásai számára, és hangsúlyozni kell, hogy több mint 3 millió európai állampolgár él a brit szigeteken nagy egzisztenciális bizonytalanságban. Fogalmuk sincs, hogy november 1-én mire fognak ébredni. Olyan, mint egy unikorn is ez. Semmi nem biztos, minden ködös, az idő pedig kevés, és az EU-ban a türelem is elfogy. Kuzsmiuk úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bizottság elnök úr, biztos úr. A három legfontosabb kedvezőtlen kihatásra szeretnék utalni, ha nem lesz megállapodás. Ugye itt vannak egyrésztről a jogok, az érintett polgárok jogai. Ezen jogokat meg kell védeni, épp úgy, ahogyan az jelenleg történik. Aztán egy nagy hézag, egy vákum lesz az európai költségvetésben, be kell majd fizetni oda pénzeket. 2020-ig ez még a kötelezettségvállalásokból adódik. Aztán a kereskedelem területén is fellépnek majd problémák. Nagy kereskedelmi többletünk van, körülbelül 100 milliárd euró ö, mértékben Nagy-Britanniával szemben és akkor majd a VTO szabályokra kell visszatérni, és újra be kell vezetni a vámokat. Azt hiszem, hogy már ez a három ok is elég arra, hogy az EU gondoskodjék arról, hogy a kilépés megfelelő szerződés keretében történjék. Köszönöm. Niedermayer úr, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a Brexit-tel kapcsolatban minden fontos elhangzott már, az 27-ek, a tanács, a bizottság, a parlament álláspontja következetes és stabil, ugyanakkor nem szabad elszalasztanunk a lehetőségét annak, hogy olyan megállapodást kössünk, ami csökkenti a költségét a kilépésnek az EU érdekében is. Eh, hogyha van ilyen lehetőség, akkor eh, meg kell eh, ragadni, akár csak a népszavazás megismétlésének lehetőségét. A londoni barátainkon is felelősség van, hogy a válságot elhárítsák. Úgy gondolom, hogy a politikusoknak időnként el kellene ismerniük, hogy a személyes érdekek és még a választási győzelem is kevésbé fontosak, mint az ország érdeke. Úgy gondolom, hogy nem csak a politikusoknak, az embereknek többet kellene egymással beszélniük, nem annyira eltérőek ugyanis az álláspontok, inkább hidakat kellene építeni, és nem falakat húzni az utolsó dolog pedig, amit mondanék, hogy a tényeket, az igazságot kellene terjeszteni a hazugságokkal szemben. A civil társadalom szakértőivel, a társadalom képviselével összefogva fel kell lépnünk a tendencia ellen, mi szerint a hamis hírek befolyásolnak. Egy percben Liberacki. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Felteszem a kérdést, hogy egyáltalán van-e joga, nem vonom kétségbe, hogy a Egyesült Királyságnak van joga kilépni az EU-ból, ugyanakkor van itt egy politikai felelősség Európa sorsát illetően a britek részéről, és az a brit felelősség fontos, hiszen itt például majdnem egy millió lengyel van, akik az Egyesült Királyságban élnek, őket meg kell védeni, ezen körül a kereskedelmet és a közlekedést is. De a felelős tudat ezen hiánya a brit kormány egyik jellemzője. A brit kormány úgy véli, hogy ez eh, nem az ő problémájuk tovább is fenntartják előítéleteiket, nem akarják viselni a közös felelősséget. Nincsenek konstruktív megoldási javaslatok. Alapvető dolog a bizalom. Kérem tehát a brit kormányt, hogy elítsák helyre a bizalmat, hiszen bizalom nélkül nem érünk el jó megoldást. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük, Kucsuk úr, egy percben kapszott. Köszönöm az lehetőséget, elnök asszony. Három évvel a népszavazást követően egyértelmű üzenetet kapunk a brit polgároktól, nem Nigel Farage a hangadója a brit társadalomnak, nem ő képviseli a véleményüket. Nap mint nap kifejezik az ellenkezésüket a brexit szemben. Rengeteg Európa párti eh, brit képviselő itt közöttünk, ez ékes bizonyíték a mindennek. Változásra van szükség méghozzá most, azért, mert a Brexit eh, csak a konzervatív párt belső érdekeit szolgálja, de fogalmuk sincs, hogy pontosan hogyan kellene ezt eh, levezetni. Működőképes megoldástra nem tettek javaslatot, éppen ezért úgy tűnik, hogy a brit kormány nem akar rendezett kilépést. Családok, diákok, európai polgárok bizonyosságot, kiszámíthatóságot várnak negyedmillió bolgár eh, ér az Egyesült Királyságban, ők is csalódottak, ők is szeretnék tudni, hogy mi lesz velük. A Brexit soha nem volt jó ötlet, ezért le kell állítani, ha még lehet. For one and a half... Másfél percre Peters úr kapszott. Elnök asszony, tisztelt kollégák, sok minden elhangzott már, de egy dolog világos. A Brexit nagy kihívás elé állít minket, és a no deal azt jelenti, hogy 1,2 millió munkahely itt az Európai Unióban fenyegetve van. Flandriában 28 ezer munkahelyet fenyeget ez a dolog. A brit kormány már nem lát kiutat, a saját maguk által választott Brexitből káosz és bizonytalanság uralkodik mindenki számára, az európaiak számára, a vállalatok számára. Most érkezett néhány javaslat, a globalizációs és szolidaritási alapot kellene használni, éppen arra célra, hogy a KKV-kat támogassuk. Az állásfogás tervezetben, amelyet teljesen egyetértek a 14-es pontban, világosan az szerepel, hogy amellett emelünk szót, hogy a parlament gyorsan dolgozzék, hogy a KKV-kat támogatni tudjuk, hogy ez egyáltalán lehetségessé váljék, ha valóban sor kerül a no deal-re. De még mindig reménykedünk abban, hogy ez nem így lesz. Köszönöm szépen, egy percben Picula úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony Három év telt el a Brexit népszavazás után, és meglepett az eredmény. Most mindig egymásra mutogatnak a védkek miatt, de még mindig nem vállalták a felelősök a felelősségüket a Brexit miatt. Bárnyi úrnak gratulálok, hogy az Európai Unió meg tudta őrizni pozícióját ugyanakkor van más, sok más probléma, mint a politikai káosz, a parlament, illetve a demokratikus döntéshozatal alá A brit parlament jelenleg fel van függesztve, nem működik, nehéz itt különbséget tenni, hogy mi a politikai bluff, mi a valódi stratégia, mi a felelősség. Egy dolog biztos, hogy a Brexit biztosan nem növeli az európai kohéziót. Köszönöm. Uh, Köszönöm. szépen, elnök asszony! Uh, tisztelt kollégák, az európai állampolgárok állnak itt a középpontban, meg kell őket védenünk. Az Európai Parlament mindig is támogatta az EU uh, álláspontját a Brexittel kapcsolatban, és osztotta az aggodalmakat európai állampolgárokra gyakorolt negatív hatások miatt. A 27-ek továbbra is egységesek. Most minden korábbinál fontosabb, hogy fennmaradjon ez az egység annak érdekében, hogy a kis és nagy tagállamok állampolgárai, akik Nagy-Britanniában élnek, az ő érdekeik ne sérüljenek az Egyesült Királyság kormányának mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a letelepedett státuszt mindenkinek megadják különböző bürokratikus akadályok elhárításával. A hard Brexit, a megállapodás nélküli kilépés következményeivel is számolni kell. Bármennyire is megpróbáljuk elkerülni, mindent meg kell tennünk, hogy az egyenlő védelem akkor is érvényesüljön az EU állampolgárok számára, hogyha az Egyesült Királyság így lép ki. Nem szabad megfeledkezni róla, hogy az állampolgárok jogai voltak mindig is a tárgyások középpontjában. Köszönöm. Regner asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Három éve a Brexit kemény vonalasoknak nincs tervük, hogy hogyan is akarják elhagyni az EU-t. A no deal mindenkit sújtani fog. Az Európai Unió garantálja a munkajogot, a nők férfiak esélyegyenlőségét, a munkavállalók jogait, az anyasági szabadságot, a szakszervezeti jogokat, és a többi, és a kemény Brexit-tel ezek a garanciák megszűnnek. A legnagyobb vesztesei a no a nők lesznek Nagy-Britanniában. Nem annyira mobilisak ők, mint a férfiak. Gyakran szociális munkahelyeken dolgoznak, egészségügyben, a kereskedelemben, és gyakran kapnak szociális pótlékot a családtagjaik számára is. Ezért, amíg kinyújthatjuk feléjük a kezünket, addig meg kell ezt tennünk. A kinyújtott kéz még mindig jobb, mint a cinikus, önpusztító harcos mentalitás. Mr. Kürtsasz. Kürtsasz úr, egy perc. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a Brexit az majdnem olyan, mint a Grexit, Boris Johnson ugyan egy egészen más politikai táborhoz tartozik, mégis hasonló némileg Alexis Tsiprashoz politikai előnyként állította be a Brexitet, és mindkét személy esetében volt egyfajta vonakodás, egyfajta ingadozás, és ez ahhoz vezetett, hogy kockázatot vállaltak, és nem mérik fel az egész helyzet következményeit. Rengeteg sorsfordulóért felelősek, és sajnos Johnson nem követi Cipras jó példáját. Reméljük még, hogy Johnson javíthat politikáján, és mindenki szemre azt az üzenetet küldjük, hogy a nép mellett állunk. Sádem úr. Sáldem az arasszony. E Köszönöm szépen. Az, hogy az Egyesült Királyság Men hvor er det både ærgerligt, ja det er nærmest utilgiveligt, hvis den... Szinte megbocsájthatatlan az, hogy ha megállapodás nélkül lép ki az Egyesült Királyság, ez elképesztően káros következményekkel lesz rengeteg ember életére, rengeteg munkahelybe kerül majd, rengeteg családot tesz, hoz majd nehéz helyzetbe, rengeteg diák életét keseríti majd meg. Talán több időre lenne szüksége az Egyesült Királyságnak, és nekünk is, hogy megoldást találjunk a hard Brexit elkerülése érdekében, hiszen mégiscsak a gazdaság és elsősorban az állampolgárok érdekeit kell, hogy szem előtt tartsuk. Ezért támogatom azt a gondolatot, hogy adjunk még időt a megállapodás érdekében, próbáljuk elkerülni a hard Brexitet, ez senkinek sem jó. Köszönöm, Warborn úr, egy percben. Köszönöm. Sokat mondhatnánk a Brexitről. Két dologra szeretnék rámutatni. Az egyik a kereskedelmi kapcsolatokat érinti Svédország számára. Nagy-Britannia a negyedik legfontosabb kereskedelmi partner. És ez a kereskedelem munkahelyeket és jólétet teremt egész Európában most 43 nap és 13 óra múlva a kemény Brexit-tel nézzünk szembe, és ez súlyos csapás lenne a jólétünk szempontjából. Örülök annak, hogy az állásfoglalás felveti a hosszabbítás lehetőségét. Fontos az is, hogy ennek meglegyenek az előfeltételei. Úgy vélem, hogy az a meghosszabbítás feltételeit nagyon nagyvonalúan kell értelmeznünk. Szeretném persze, ha a britek az Európai Unióban maradnának, de most függetlenül az EU és Nagy-Britannia jövőbeli viszonyától én mindent megteszek, hogy optimális kereskedelmi kapcsolatokat alakítsunk ki. Köszönöm, következő hozzászólunk Fritzon. Uh, asszony, másról köszönöm. Köszönöm szépen! Läget i Storbritannien az, az álláspont, amelyet az Egyesült Királyság elfoglal, súlyos. Néhány hét múlva a Brexit valódi krest okozhat. A megállapodás nélküli Brexit károsítja a brit és az európai érdeket, a svéd érdeket is, amely nagyon fontos számomra. Ismerjük mindennek a következményeit az emberek számára, a vállalatok számára, nagyon megszenvedhetik a kemény Brexit következményeit. száz, ezer uh, svéd él vagy dolgozik uh, Nagy-Britanniában, és minden nap aggódnak a jövőjük miatt. A britek számára viszont uh, nagyon bizonytalan jövő látszik körvonalazódni. Az Európai Parlament állásfoglalása kiegyensúlyozott, kiemeli a legfontosabb követelményeket. A megállapodás létezik, és van egy bizonyos nyitottság is a politikai nyilatkozatokat illetően. Így megvédhetjük a jövőt. Felhívom Boris Johnson-t arra, hogy vállalja a felelősségét az országa érdekében. Minute, McAllister úr egy percben. Igen, köszönöm elnök asszony a lehetőséget, hölgyeim és uraim, kedves kollégák. Nagyon sok dolgot emelnék ki az elhangzottak közül, de az idő hiányában inkább egy dolgot hadd mondjak el, a külpolitika kapcsán Michel Barnier utalt a politikai nyilatkozatra, és van a politikai nyilatkozat, amit az EU és az Egyesült Királyság együttesen elfogadtak, egy széles együttműködésről beszél, igazságügyi és rendőri együttműködésről, külső biztonsági védelmi és külpolitikai együttműködésről. Ha megállapodás nélkül lép az Egyesült Királyság, akkor nem tudna együttműködni a brit kormány a jövőbeni uniós védelmi ügynökségi projektekben és katonai projektekben a PESCO keretein belül, sőt, nehéz lenne részt venni az Európai Védelmi Alap projektjeiben. Ezek további érvek, mondom a szélső jobbos kollégáknak, hogy elkerüljük a megállapodás nélküli kilépést minden körülmények között. Üdvözlöm ezt az állásfoglalási indítványt, és köszönöm a kollégáknak a Brexit irányító bizottságban még egyszer a kemény munkát. Köszönöm. Thank you. Köszönjük. Dance úr, egy percben. Köszönöm szépen. Ki a hibás? ezért a helyzetért. Lehetetlen ígéretekkel kezdték, hogy megtarthatják a, megtarthatjuk majd a kereskedelmi kapcsolatokat, de a szabályokra fityet hányhatunk. A világ legnagyobb gazdasági blokkjából akarnak kilépni, és aztán, aki az ellenkezőjét állította, azt kikiáltották csalónak és árulónak, miközben igenis előfordulhatnak gyógyszerhiányok, az én hazám fontosabb nekem, mint a Boris Johnson Monsieur Ön szeretne tovább lépni, mi is szeretnénk tovább lépni, és tudom, hogy kollégáim nagy részének elege van ebből az egész folyamatból, én ezt teljesen átérzem és eh, megértem de a kilépési megállapodáshoz az emberek jóváhágyása is szükséges. Az embereknek meg kell újra, mérlegelniük kell újra eh, a Brexit eh, pro és kontra, adjanak nekünk még ehhez időt, ez az egyetlen kiút. Eh, Mr. Sikorski. Szikorszki úr kap egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretném azzal kezdeni, hogy gratulálok Bárnyi úrnak ahhoz, hogy mennyire nagy szakértelemmel irányította a tárgyalásokat a Brexit hívei egy testről akarják levágni magukat. Ők hol testről beszélnek, de valójában él ez a test. A piros vonalaik a briteknek és az EU-nak ott találkoznak, ahol a fizikai határ visszaállításának a elkerülése található Írországban. Úgy gondolom, hogy a megállapodás ezen fog múlni, illetve azon, hogy a brit politikai folyamat eljut-e ideig. Bízom benne, hogy igen, a Brexit hívei, az angol nacionalisták örülnek a megállapodás nélküli kilépésnek, pedig saját miniszterelnökük mondja, hogy el akarja kerülni. Farázs úr és cinkosainak mondom, hogy amennyiben a megállapodás nélküli kilépés tényleg katasztrofális lesz, nem minket okoljanak érte. Köszönöm. Köszönöm a kollégáknak, hogy betartják az időkereteket és köszönöm, hogy segítenek betartatni, de nem kell segíteni. Luis de Véza következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Majdnem 70 évvel ezelőtt mi európaiak úgy döntöttünk, hogy politikai uniót hozunk létre. Azért tettük, mert tudtuk, hogy így lehet a legkönnyebben megőrizni a békét Európában és a nemzetek közötti a nemzetek számára egyszer jelentkező kihívásokat felvállalni. Most ilyen az éghajlatváltozás. 2016-ban egy szűk többség arra szavazott az Egyesült Királyságban, hogy kilépnek az EU-ból. Akkor egzisztenciális válságban volt az EU, most három éve elteltével azt látjuk, hogy az Egyesült Királyság van válságban, az EU erősebb, mint valaha, ahogy mások is mondták előttem. Most az a kérdés, hogy Boris Johnson úr készen áll-e arra, hogy az alsóház által elfogadott törvényt megvalósítsa, hiszen tudjuk, hogy a no deal Brexit katasztrofális lenne. Köszönöm szépen, elnök. Egy percben Fitzgerald asszony kapja most meg a szót. Köszönöm sokan elfelejtik, és sokan nem akarnak tudomást venni róla, hogy az erősködő, okoskodó politikusok mögött hétköznapi emberek vannak, akiknek a megélhetése van veszélyben, sőt a béke is, amin ez a megélhetés alapul. Az Európai Unióban az első pillanattól kezdve egyértelmű volt, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy akár lesz megállapodás, akár nem, a béke folyamat fennmaradjon az Írszigeten. Nemzetközi szerződés garantálja ezt, ne feledkezzünk meg róla az Egyesült Királyság minden javaslatát szívesen megvizsgálja az Európai Bizottság, viszont az Európai Parlament nem fog jóváhagyni semmilyen olyan kilépési megállapodást, ami nem ad garanciát a béke fennmaradására. Pillanatnyilag a backstop az egyetlen megoldás, ami az asztalra került, amivel elkerülhető a fizikai határ visszaállítása, Westminsterben egyszer elhangzott, hogy amikor az emberek megosztottak, az egyetlen megoldás a megállapodás. Köszönöm szépen, kedves kollégák, most jönnek a spontán hozzászólások, 19-en kértek szót, megpróbálok több mint öt kollégának szót adni, de sokan lesznek csalódottak. Sojdrova asszony, egy perc, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Mindannyian jól tudjuk, hogy a Brexit meggyengíti az uniót. Ugyanúgy, ahogy ezt meggyengíti majd az Egyesült Királyságot is. Farázs urat nem értem, nem tudom megérteni. Hogyan mondhatja, hogy erősebb lesz az Egyesült Királyság, még ha megállapodás nélkül lépnek ki, akkor is. Hát a kisebb európai országokkal szemben lehet, hogy erősödnek, de Amerikával, Kínával, Oroszországgal szemben gyengébbek lesznek. Sajnálom, hogy ez az önök álláspontja, Farázs úr és barátai álláspontja. Amikor az emberek szavaztak erről a kérdésről, akkor nem egy ilyen kaotikus kilépésre szavaztak, ebben biztos vagyok, hiszen ez óriási bizonytalanságot hoz mindenki számára. Hogyha megállapodás nélkül esnek ki az Európai Unióból, akkor valószínűleg egy új megállapodásról kell majd tárgyalni a pénzügyi megállapodást valahogy tető alá kell hozni. Köszönöm, tartsák be a hozzászólási időket. Julie Ward a következő hozzászólónk. A Johnson, Boris Johnson miniszterelnöksége alatt azt látjuk, hogy a populizmus korszaka köszöntött be. Boris Johnson szégyen hozott a pártjára és a hazámra is egy homofób, nőgyűlölő, iszlamofób, veszélyes, bohóc, veszélyes bohóc, akit a lakosságnak kevesebb mint 2%-a választott az emberek életével játszadozik, a megállapodás nélküli Brexit azzal veszélye jár, hogy életmentő gyógyszerek hiánya jöhet be, élelmiszer hiány, az emberek megélhetését teszi kockára. Igen, a Brexit emberek megélhetését teszi majd tönkre, családokat tesz tönkre, és a kormányzat politikát Dominic Cummings egy nem, meg nem választott tanácsadó dönti el, aki lenézi a parlamentet, így akarjuk az emberek kezébe visszaadni az irányítást? Az intézményekbe vetett bizalom inog így meg. Elnézést meg kell, hogy szakítsam, mert lejárt a hozzászólási ideje. Köszönöm, Julie, lejárt az időd. Kikapcsolom a mikrofonodat. Sajnálom, ha mindenki túl hosszan beszél, akkor kevesebb embernek tudok szót adni. Newton Dan óra következő. Kérem, tartsa az egy percet. Köszönöm, elnök asszony. Bárnyi biztos úrhoz ö, hoz intéznék, főtárgyalóhoz íznék, intéznék egy kérdést, ha tud válaszolni. Elmondhatjuk, hogy ha megállapodás nem születik, akkor az Európol központja és a brit rendőri elők közötti információcsere véget érne, és így ez a szervezet bűnözők lehetőségei megnyílnának? Köszönöm honfitársaim egy apró kisebbségének az viselkedésért elnézést szeretnék kérni, ők nem képviselik a tisztességes britek többségét. A Brexit óriási káosz, a, soha nem tudták eldönteni, hogy milyen fajta kilépést akarnak. Óriási káosz alakult ki, mert egyszerűen nem volt egyértelmű elképzelésük az egész Brexitről. Fontos, hogy az emberek választhassanak a bentmaradás és az esetleges kilépés között megfelelő tisztánlátás mellett. Több időre van szükség. Megállapodás nélküli kiesés az Európai Unióból katasztrofális öm, öncsonkítás lenne, ezért kérek mindenkit, hogy mindentőlük önöktől telhető tegyenek meg annak érdekében, hogy ezt a katasztrófát elhárítsuk. Köszönöm. Törcs úr, egy percben. Yo quería advertir sobre eh, los, los intentos. Szeretnék figyelmeztetni itt a valódi szándékokat illetően, amikor valaki az EU-t úgy akarja bemutatni, mint egy ellenőrzött egységet, ahogyan Ferovstadt teszi. Ez másokat megijeszthet, akik jól érzik magukat az EU-ban, azonban az EU megreformálását óhajtják, de az EU-n belül maradva. Ha tehát egyesek hangvételét itt hallhatjuk, illetve azt, hogy mennyire nem tartják tiszteletben a brit nép által kifejezett szándékot, amit igenis tiszteletben kell tartani. Nos, mindez félelemmel tölt el. Fontos megállapodásra jutni. Biztosan nehéz lesz ez, de erőfeszítést kell tennünk, jó szándékról kell tanúbizonyságot tenni, mert aztán együtt kell élnünk a britekkel, és ez nagyon fontos a világ védelmét, illetően a nyugat részéről. Nagyon sok dolgot megosztunk velük, nem csupán a kereskedelmet, vagy a védelmet, hanem egyáltalán a jövőnket. Ezen az úton kell tehát folytatnunk. Köszönöm szépen, lejárt az ideje Guzmó úr, egy perc. Sorry, do you want to say something to me? valamit nekem szeretett volna mondani? kérdezi az Tolmácsok nem hallják a bekiabálásokat. Sorry, colleagues, please. Elnézést, kollégák. Ön nem szerepel a hozzászólói listán, de hogyha jelezte volna a szándékát, akkor megkapta volna a szót. Can I continue with the... Folytathatjuk a spontán hozzászólásokkal, hogy ne csúszunk ki az időből? Következő hozzászóló, Gorszmó úr, tessék, hogyha készen áll. Sobre o Brexit a britek a népszavazáson kifejezték véleményüket a Brexitet illetően. E parlamentnek tehát nincs joga nyomást gyakorolni, vagy véleményt nyilvánítani ezen népszavazást illetően. A parlamentünk kötelezettsége a népszavazás eredményének tiszteletben tartása, ez a demokrácia tiszteletben tartását jelenti azok a felszólások, amelyek nem ebbe az irányba mutatnak, nem járulnak hozzá kedvezően a probléma baráti megoldásához a Brexitet illetően. Ugyanakkor nincs jogunk parlamentként arra, hogy a brit miniszterelnök felelőtlenségét kövessük, aki a megállapodás nélküli kilépést szorgalmazza, kétségbe vonva a nagypénteki béke megállapodást, vagy akár az brit polgárok jogait, akik az EU-ban dolgoznak, illetve az uniós polgárok jogait, akik Nagy-Britanniában dolgoznak. Az Európai Intézmények kezdve a parlamenten felelősséggel viseltetnek ezen polgárok védelmét illetően. Lejárt az ideje. Milán Mon úr kapja most meg a szót egy percre. Beszéltünk itt a negatív következmények fontosságáról, melyekkel a mindkét fél számára járhat a Brexit. Most beszéljünk a halászatról, a halászati kapcsolatokról az EU és az Egyesült Királyság között. Barnier nagyon jól tudja, hogy miről is beszélek. Ha bekövetkezik a megállapodás nélküli Brexit, ha nem lesz megfelelő átmenet, akkor meg kell próbálnunk csökkenteni a károkat a halászflotánk számára akik a brit felségvizekben halásznak. Tehát meg kell őriznünk a hozzáférést ezen felségvizekhez, talán egy átmeneti megállapodással addig, amíg kialakulnak a két fél között a jövőbeli megállapodások. Tudom, hogy ez önöknek nem tetszik, de nekünk igen. Erre szeretnék tehát most kiterni, kitérni. Szeretném nyomatékosítani, hogy az EU egyik célja az, hogy megállapodás jön létre, hogy a felségvizekhez való kölcsönös hozzáférést és a halálományhoz való hozzáférést biztosítsuk. Ezen megállapodás előnyökkel jár a halászok számára, de nem csupán az ő számukra. Sajnálom, de meg kell kérnem, hogy fejezze be. Wallace úr, egy perc. Köszönöm, elnök asszony bármelyik országnak a védelme és a védelem megvalósítása a szuverenitáshoz tartozik szorosan, és a kormányok a testkörébe. Ezért nagyon aggódom, hogy a mély kormány együttműködött a bizottsággal a népszavazás követően is abban, hogy a hírszerzési képességeket és védelmi képességeket az EU-hoz az láncolja egy elszámoltathatatlan Európai Bizottság irányításával a a 100, 104-es és 106-os pontok erről szólnak a megállapodás tervezetben. Úgy gondolom, hogy ennek ellen kell állnunk, és az Egyesült Királyságbeli parlamenti képviselőket arra bíztatom, hogy mindenképpen utasítsák el, hogy ez a szörnyű megállapodás hatályba lépjen. Köszönöm a következő hozzászóló a listán. Curtin Darling asszony. Köszönöm, elnök asszony. Ezen a héten láthattuk, hogy Luxemburgban bújkál a brit miniszterelnök a választói elől a Westminsteri parlamenti vita elől is elbújik. Gondoskodni kell arról, hogy az európai demokrácia életben maradjon, ahogy ebben a házban minden véleményt el lehessen mondani, azt is, amivel egyetértek, meg azt is, amivel nem értek egyet. 2016-ban a népszavazáson győzedelmeskedő párt most a tiszta, egyértelmű Brexit mellett érve, de ilyen nincs. Ez sosem lehet tiszta, szörnyű gazdasági és társadalmi rombolást jelentene az északi partoktól a Falkland szigetekig. Meg kell védeni az embereket, semmi sem tiszta abban a káoszban, amit az egészségügyben okozna, és másutt is. Nincs ezeknek az embereknek mandátumuk, fel felhatalmazásuk erre a brit embereknek kell döntenie. Köszönöm ezzel. A spontán hozzászólások idejét lezárom, és a főtárgyaló úrnak, Michel Barnier-nak adok szót, hogy választ adjon a kérdésekre, önni a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek de azért egy percben szeretnék köszönetet mondani a képviselőasszonyoknak, képviselő uraknak, Juncker elnök nevében, és az egész tárgyalócsapat nevében, amit három éve vezetek. Fontos ez a vita. Minnyáján értjük hogy igazából az igazság órája érkezik most el három évvel a népszavazás után a tárgyalásokban. Ez egy súlyos pillanat, komoly pillanat, nyugodtnak kell lennünk, és tiszteletet kell mutatnunk egymás iránt, és ezen fogok dolgozni én is. Köszönöm szépen az összes hozzászólást, figyelemmel hallgattam őket különösen az Írországból, Észak-Írországból érkezetteket, akik számára a legnagyobb a veszély, amit a Brexit jelent. Az állampolgárok jogainak kérdésében sem engedhetünk majd a négy szabadságjog össze tartozik. Köszönöm szépen a felszólalásaikat, meghallgattam azokat is, akik más irányban nyilatkoztak meg, és szeretnék választ adni a vádakra, hogy világos legyen minden. Suzanne Farage, Madison kollégáknak mondanám, hogy senki sem próbálja megkerülni a brit állampolgárok többségének döntését, hogy kilépjenek az Európai Unióból. Senki nem akarja elszabotálni a Brexitet, senki nem akarja akarata ellenére az Egyesült Királyságot az EU-ban, a Vámunióban, az egységes piacon tartani. Ez az önök döntése, ezt többször elmondtuk, tiszteletben tartjuk, ha sajnáljuk is ezt a döntést. Én sosem értettem, hogy mi a hozzáadott értéke, de tiszteletben tartjuk, legyen ez világos és én arra kaptam felhatalmazást az Európai Tanácstól és a parlamenttől, és ezt a munkát végzem. Juncker elnök irányításával és von der Leyen asszony irányításával a jövőben, hogy megoldást találjunk. De eljött a pillanat, hogy kimondjuk az igazságot itt a parlamentben és az állampolgároknak a Brexit következményeiről. Önöknek is most már az igazságot kell mondaniuk. és a brit állampolgárok tiszteletben tartásáról beszéltek. Nos, nekik, ahogy az összes többi állampolgárnak is, joguk van megismerni az összes következményét a Brexitnek. Sokkal súlyosabbak, sokkal számosabbak ezek, mint ahogy önök beállítják ezt meg kell önöknek is mondaniuk, ezzel számolniuk kell, és a Brexit után önöket elszámoltatják majd az állampolgárok, és nekünk is el kell számolnunk. Hogyha megállapodással következik be a Brexit, és ezen dolgozunk, akkor kevésbé súlyosak lesznek a következmények, mint a no deal esetében. Newton Dan úrnak azonban azt válaszolnám, hogy felkészültünk a megállapodás nélküli kilépés esetőségére is. A biztonsági Európol együttműködésre is gondolni kell természetesen, és ez még csak egy átmeneti időszak, ami után partnerséget kell kialakítani. Az első és legfontosabb dolog az, hogy mindig és mindenkinek igazat kell mondani. A második kívánalom pedig nagyon egyszerű, jogi megállapodást kell kötni, nem nyilatkozatokat kell tenni, jogi, komoly választ kell adni mindazokra a kérdésekre, amelyeket az a vállás amiről önök döntöttek, felvet Írországra nézve, a halászatra nézve, és minden más területre nézve konkrét és működőképes megoldást kell találni, nem szándékokra, meg kívánságokra, hanem működő megoldásokra van szükség, és ezt várjuk Boris Johnson miniszterelnöktől és csapatától, stábjától, Juncker elnök is említette, hogyha a backstopot kétségbe vonják, akkor alternatív megoldásokra van szükség, amelyek ugyanígy kezelik a problémákat Nyilván senki sem kételkedik abban, hogy rendelkezésre állunk, és ami engem illet, továbbra is felelősen kívánok dolgozni az Európai Unió érdekében. A derű, az optimizmus és a határozottság jegyében. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm is Bernyénak. Most pedig a tanács nevében Tuperainen asszony kap szót, tessék. Mr. President. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A jelenlegi bizonytalanságok ellenére, legalábbis brit oldalon, nyitottnak kell maradnunk új gondolatokra, javaslatokra, hát ha ez áttörést hoz, miközben megfelel az elveinknek. A rendezett brit kilépés továbbra is prioritás kell, hogy maradjon. Az utolsó pillanatig nem szabad feladnunk a reményt, hiszen óriási negatív következményekkel járhat egy hard Brexit. Egészen addig folytatnunk kell a felkészülést, minden lehetőségre fel kell készülnünk, célzott intézkedéseket beleértve annak érdekében, hogy a potenciális káros hatásokat csökkentsük ehm, a polgárok és a cégek érdekében. Ugyanakkor, hölgyeim és uraim, készen kell állnunk arra is, hogy az 50-es cikk szerinti időszak meghosszabbítását jóvá hagyjuk, de csak akkor, hogyha ez megfelelően indokolt kérés, ami a brit féltől, kormányzatól érkezik. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a türelem erény, és most különösen fontos, hogy türelmesek legyünk, számítunk az önök együttműködésére a folyamat minden szakaszában. Köszönöm tehát még egyszer az önök véleményét, kérdéseit, megjegyzéseit és a hozzászólásaikat a vita során. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Grazie! Köszönöm, miniszterasszony, és kettő állásfoglalási indítványt kaptam. A vita lezárásaképpen ezzel a vitát lezárom, és a szavazásra ma kerül sor. Most pedig rátérünk a szavazásra, és egy percre felfüggesztem az ülést, hogy mindenkinek lehetőséget adjak, hogy nyugodtan elfoglalja a helyét.